Giovanni Totit megválasztották a Liguriai Regionális Tanács elnökévé, ezért a parlament konstatálja, hogy július 10-től mandátuma megüresedett, és gratulálunk egyébként megválasztásához. Az illetékes osztrák hatóságok tájékoztattak Caroline Grassman der Heinz eh, megválasztásáról 2015. július 9-i hatája. Grassman der Heinz eh, asszony Jörg Leichtfried urat helyettesíti. Az illetékes olasz hatóságok tájékoztattak eh, Stefano Maulu megválasztásáról 2015. júli 13-ai hatállyal, Maulu úr pedig Giovanni Totti helyébe lép. Az illetékes görög hatóságok pedig Nikolaus Suntis megválasztását jelezték július 20-ai hatállyal. Sunti Emmanuel Glezos képviselő helyébe lép. Az illetékes svéd hatóságok pedig Jazenko Zelimovics úr megválasztását jelezték szeptember 30-ai hatállyal, ő Marit Pausent helyettesíti. Az illetékes holland hatóságok pedig Auke Zalstra megválasztását jelezték szeptember 1 óta, ő Hans Jansen helyére lép. Az új kollégákat szeretném köszönteni, és emlékeztetném őket arra, hogy az eljárási szabályzatban megválasztott feltételek mellett az Európai Parlament